folytatjuk Sváziföld, Tulani Massakő és Beki Makubu ügyével. Elsőként az előadóknak adom majd meg a szót. Az első. Demes Macker úr, parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! a politikai pártok tilalmának alkotmányos megszüntetése után a szvázi földi királyság nagyon súlyos lépéseket tesz, és harmadik a jelenlegi király is a legfelsőbb szintre emelte a jogszabály alkotást és az irányítást. Az ő hatalma alatt az emberi jogi helyzet rendkívül megnehezült az országban, és az elvárt életkor is rendkívüli mértékben csökkent. Tulani Masako és Deki makubó igazságtalan lett elítélve és börtönbe e, zárva azonban. Ők nincsenek egyedül, hanem itt egy nagyon nyugtalanító trendbe illeszkedik ez, ami a vélemény nyilvánításnak a korlátozását, a demokratikus e, jogállamiságnak és a szakszeretek jogainak e, a korlátozását illeti Fontos, hogy az emberi jogokat, a jogállamiságot, a demokrácia tiszteletben tartsa a szvázi földi eh, királyság. Ugyanakkor nem csak Tulani Maszekónak és Beki Makubunak a közvetlen azonnali ö, eh, szabadon kell ö, eh, követelnünk, és a politikai menekültekét, hanem egy rögtön, át, rögtön megkezdődő áttérést a demokratizálódásra ö, és az emberi jogok tisztelben tartására. Köszönöm szépen, most Koráó képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Ahogy Demesmáker kolléga is elmondta az imént, és Makubu belettek börtönözve egy olyan igazságszolgáltatási rendszer működésének eredményeképpen Szvázi földön, ahol a jogállamiságnak a legalapvetőbb feltételei sem találhatók meg még nyomokban sem. Ez az ország 1968-ban kapott függetlenséget, azóta gyakorlatilag folyamatosan rendkívüli állapot uralkodik az országban. Gondoljunk itt az általános preferencia rendszerekre. Úgy gondolom, hogy meg kell mindenképpen vizsgálnunk, hogy e, ennek a szvázi e, föld számára biztosított általános preferencia rendszernek és a fenntartásának a feltételei azok továbbra is adottak-e. Nem lehet normális e, kapcsolatokat ápolni egy olyan országhoz, ahol szisztematikusan megsértik az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm. Maria Hojbuch képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulani Mászakó és Beki Makubú ember, az emberjogi helyzetet szerették volna javítani hazájukban, felhívva a figyelmet a joggyakorlat hiányosságaira. Az ellenők hozott ítélet sokkal súlyosabb volt, mint a hasonló helyzetekben. Ezzel igyekezték elriasztani az emberi jogi aktivistákat e témáktól. Ezért az a feladatunk, hogy a szváziföldi hatóságokat felhívjuk a saját 2005-ös alkotmányukra. A saját alkotmányokat kell tiszteletben tartsák, miszerint a 24. cikk kimondja, hogy ember, hogy sajtószabadság és szólásszabadság van az országban. Erre figyelemmel kell lenni a kormánynak, arra, mint ahogy a kotonui az EU-val kötött egyezményére is, ahol az ember jog és demokrácia kell, hogy érvényesüljön ezt a két személyt azonnal feltétlenül nélkül szabadon kell bocsátani. Hát nem csak őket, hanem mindenkit, aki hasonló okoknál fogva ö, került börtönbe földön. Foglalkozni kell ö, a foglalkozás körülményeivel, és mind a két ember ö, magánzárkában van, kínzásnak megfelelő körülmények között. Az Európai Unió azonnal meg kell tegye mindent a szabadon bocsátásukért. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Javier Nárt képviselő a következő. Gracias, señor. Köszönöm, elnök úr. Hozzászoktunk már e ház falai között ahhoz, hogy nagy retorikai nyilatkozatokat tesznek itt emberek. ugyanakkor ebben az esetben a katonai megállapodás 9. cikkének második pontja egyértelműen fogalmaz demokratikus elvárások terén, és van egy partnerségi megállapodásunk a dél-afrikai országokkal beleértve százi földet is, és ez is egyértelműen demokratikus elbánás, el, eh, viselkedést vár el a partnereinktől. Ez nem elég, hogyha elítéljük ezeket a fejleményeket, a gyakorlatban kell, hogy működjenek a dolgok. A megállapodás arról szól, hogy mindkét fél betartja őket. Hogyha nem tartják magukat a megállapodáshoz, akkor nincsen preferenciális kedvezményes elbánás mód. Demokratikus záradékok pont azért vannak, hogy tiszteletben tartsák őket. Ezek nélkül ezek fabatkát sem érnek. Köszönjük szépen! Lidia Szenner ez a következő hozzászólunk, parancsoljon. Swazilandia. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Nos, a gyülekezési jog, a véleménynyilvánítás szabadsága, eh, a munkavállalói jogok mind-mind sérültek ezen esetben, ezen egyben. Értem én, hogy a nemzetközi cégek nem bánják ezt, de hát a nemzetközi, az emberi jogok nemzetközi nyilatkozatában ezek feketén-fehéren le vannak fektetve, éppen ezért nagyon keményen kell fogalmaznunk, és nagyon keményen határozottan kell fellépnünk a földi kormányjal szemben, annak érdekében, hogy a munkavállalók jogait garantálják, illetve hogy a szólásszabadságot, a demokráciát, a pluralizmust ne sértsék meg, illetve letartóztatott eh, érintetteket azonnal bocsássák szabadon. Egyes tagállamokban, az Európai Unióban sincs minden rendben demokrácia ügyben, hiszen eh, ahol szinte megtalálják a módját eh, annak, hogy az emberekbe belefolytsák a szót. Nos, hogyha a kínzás ellenes bizottság véleményét nem veszük figyelembe, és nem garantáljuk azt, hogy Európában ez ne fordulhasson elő, akkor hitelességeket vesztjük. Köszönöm, Tuna Kállám következik. Köszönöm szépen. Akkor biztos úr, az emberi jog helyzete Szvázi földön már régóta problémát jelent, hogy enyhén fogalmazzunk. Ám mostanában a sokat romlott, drámai módon romlott a jogállamiság. Tulami Masako és Beki Makurut a szakszerzeti konferenciáról ragadták el, illetve a leg, az utolsó szabad újság szerkesztőjét ítélték el. Mindkettejüket koholt vádakkal ítélték el a bíróságon. Ez felveti a bíróság függetlenségének kérdését, ezt mindenképpen tiszteletben kellene tartani minden körülmények között, mármint a bíróság függetlenségét. Azt kérjük tehát a földi hatóságoktól, hogy feltétlenül nélkül bocsássák szabadon ezt a két személyt is, meg mindazokat, akiket a szólásszabadság alkalmazásáért vetettek börtönre. Felhívjuk Földet, hogy feltétlen nélkül tartsa tiszteletben a kotonu egyezményben lefektetett szólásszabadságról szóló cikkeket, és a kereskedelmi preferenciák, amelyeket Sváziföldnek adunk, közvetlenül kell kapcsolódjanak a jogállamiság az emberi jogok tiszteletben tartásához a kormány részéről. Van remény a, a helyi szakszervezeti kongresszus végre bejegyezhették. Reméljük, hogy Svázilemben tovább folytatódnak ezek a lépések, és megfelelő irányba tart majd az ország. Köszönöm szépen. Kirton Darling asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A tömeges politikai elnyomás és a megfelelmítés atmoszféria érvényesül ebben az országban, amelyet támogatnunk kell a civil szervezeteket, a szakszervezeti vezetők kulcsfontosságok lehetnek ebben. Ezzel az állásfoglással azt üzenjük a szváziföldi kormánynak, hogy Európa közelről figyeli kísérembel az állap, a, a, a, emberi jogok helyzetét, és Makubu és Maseko urak elfogása tűrhetetlen. Azonnal szabadon kell bocsátani őket, feltétel nélkül. Azok, akik földi szabadságért küzdenek, csak akkor ö, remélhetnek sikert, hogyha cselekvéssel párosul ez a támogatásunk. Minden politikai és gazdasági eszközt meg kell ragadnunk, amely a kezünkben van, annak érdekében, hogy Szváziföldön megvédjük, megvédjük az emberi jogokat. Ezt az Európai Bizottság kell, hogy felvállalja Szváziföldi képviselője révén, Biztos úr, az Egyesült Államok már lépett, mi miért nem? Uh, Köszönjük. A politikai frakciók hozzászólóival folytatjuk. Elsőként a néppárt nevében Mond Kelly kapszót. Egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szvázi föld esete nagyon aggasztó mindenjünk számára. Bármely olyan ország, amely 1973-ban bevezetett szükségállapotot 42 éve később sem oldja fel. Azt hiszem, hogy ennél ékesebben semmi sem mutathatja, hogy mennyire komoly a helyzet. Tulani Masako és Beki Makubu ügye szépen most itt napirenden, de a bírósági eljáráson a bíró pont az volt, akit Tulani Maszekó által szerkesztett újság kritizált. Hát ez jól mutatja, hogy mit gondolnak Száziföldön a tisztességes bírósági eljárásról. Egy partnerségi megállapodásról fogunk beszélni. Nos, először is a szükségállapotot nek véget kell vetni, a két érintettet Maszekot és Makupót szabadon kell engedni, illetve mindenképpen valamit tenniük kell annak érdekében, hogy a szvázi földi helyzeten változtassanak, különben ezt a partnerségi megállapodást nem szabad elfogadnunk. Köszönjük szépen, Kelly úr. Most a szocialista frakció nevében következik Agnes Jungerus, parancsoljon egy percben. Uh, Köszönöm, tavaly augusztusban Szvázi föld miniszterelnöke eh, két, kereske, eh, két eh, szakszervezeti vezető vel kapcsolatban azt mondta, hogy meg kell őket folytani. Nos, azt hiszem, hogy egy, egy tartatatlan az afrikai csúcs Swaziland still remains... Elképesztő fejlemények ezek. Érnek ellenére Swaziföld továbbra is élvezi a GSP rendszer kereskedelmi preferenciáinak e, e, mm, előnyeit, anélkül, hogy alapvető emberi jogoknak eleget tenne, a jogkormányzásról, nem is beszélve. Elképesztő, hogy föld kormánya miket engedünk magadnak. Éppen ezért Amerika példáját követve ki kellene vizsgálnunk a munkáról jogok megsértését, és hogyha ezt megerősíti a vizsgálat, akkor a kereskedelmi preferenciákat vissza kell vonni. Tudjuk, hogy ha nem működik a mézes konziger, akkor talán ideje, hogy elővegyük a bunkósrotot. Danke well. Köszönöm szépen. Uh, on behalf Alda Group. Az Alda nevében José Ignacio Faria képviselő kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A szabad véleménynyilvánításnak a joga alapvető jog. Az újságíró 2008-ban a tevékenységért, emberi jogi aktivistaként kifejtett tevékenységért ügyvédi tevékenységért díjat kapott, és újságíró társával együtt elítélték őket azért, mert kritizálták a szvázi földi joga, jogrendszernek, a szvázi földi igazságszolgáltatási rendszernek a függetlenségét és az integritását. Kelly kolléga már megmondta, hogy a büntetésük nem áll arányban a tettüknek a súlyával. Úgy gondolom a száziföldi kormánynak be kell tartani a nemzetközi szabályokat, a véleménynyilvánítás szabadságát, az egyesülési szabadságot tiszteletben kell tartani, a tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, a demokratikus játékszabályokat. Maszeko írt egy levelet a börtönből, és ebben mondta, hogy ha nem vagy szabad, akkor az igazsághoz való jogot is meg, jogtól is megfosztottak téged. Zdehoszki képviselő a szó. Tisztelt elnök úr, biztos úr. A Kotonó egyezmény alapján Szvázi föl tiszteletben kell tartsa a demokrácia értékeit, és a szólásszabadság ezek egyike nyilvánvalóan. Ezért az, hogy ö, a Masiko jogászt és Beki Makobu újságírót börtönbe vedették, törvénytelennek ítélhető. Egyetlen állam sem sértheti meg az alapvető emberi jogokat, és alkalmazott brutális erőszakot ö, a, ellenzéki bírálói ellen. Be kell, meg kell mutassuk a Svazifordnak, hogy a demokrácia nem így működik. Erre vannak eszközeink a szváziföldi kormány be kell tartsa a demokratikus értékek tiszteletét, támogatniuk kell ezeket, hiszen a saját alkotmányában gyökereznek ezek. Az Európai Unió semmi többet nem akar, mint hogy Szváziföld a saját alkotmányát hajtsa végre. Az EU feladata itt az, hogy figyelemmel kísérje a helyzetet Szváziföldön, annak érdekében, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Ellenkező esetben nem lehet kereskedelmi partnerünk szvázi föld, ezt világosá kell tenni a kormánya számára. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most jönnek a spontán felszólalások. Deputy. Először. Frunzulica képviselő. Kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hiszek abban, hogy nagyon fontos, hogy a nemzetközi szolidaritást kifejezzük azon politikai ellenzéki emberekkel szemben, akiket börtönbe tettek a szvázi földön. Nem lehet szemet hújni a, a politikai foglyok elleni szembeni állásmóddal szemben. A kotoni egyezmény alapján az emberi jogok elveit, a demokráciát, a szólásszabadságot, és a média szabadságát tisztelben kell tartsa a szváziföldi kormány, be kell tartsa azokat az ígéreteik, amelyeket tett, és a szólásszabadságot helyre kell állítsa. A pluralista demokrácia alapján ö, olyan jogi kereteket teremtve, amelyek révén a politikai pártok részt vállalhatnak a politikai ebben, ahogy ezt nemzetközi szerződésekben vállalta. Az emberi jogokat tisztelben kell tartani, a szváziföldi politikai és civil jogi aktivisták és börtönben fogvatartottak egészségét meg kell ürizni, azonnal szabadon kell bocsátani őket. Köszönöm szépen. Mariász képviselő kapja most meg a szót. Köszönöm szépen, a szvázi földi helyzet mindenki számára ismerős. Az ország 40 éve abszolútista monarchia, ahol többi 40 éve rendkívüli állapot van, nem működik a jogállamiság, a munkavállalóknak a jogait lábbal tiporják, és a munkavállalói egyesüléseket, azokat is betiltották. Az emberi jogokat lábbal tiporják, az akkor egy ismert ügyvéd, aki a munkavállalói jogokért áll ki az országban, a szakszervezeti jogokért, és aki kritizálta az országnak az igazságszolgáltatási eh, rendszerét. Makubu pedig egy újságíró, aki kritikát gyakorolt az, azzal az igazságszolgáltatási rendszerrel szemben, ami túlzott büntetéseket eh, szab eh, ki az elítélterekre. a kotonúi egyezmény felhasználásával segíteni kell az országnak a demokratizálódását, és fel kell lépni az antidemokratikus berendezkedéssel szemben. Massimo Castaldo egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szvázi föld egy abszolutisztikus monarchia, ahol a két utolsó független hang most el lett hallgattatva, börtönbe lett zárva. A nem független igazságszolgáltatásnak a kritizálásáért hallgattatták el őket, tartóztatták le őket, és zárták őket börtönbe. Képzeljük csak el, a, brut, a egy ilyen országnak, mint Svázi földnek, a GDP-nek mintegy 40%-át egyetlen vállalat a Coca-Cola adja. Nem szabad, hogy az ország a jövőben is megtartsa a kedvezményezetti státuszát a preferencia rendszeren belül, annak ellenére, hogy nem tartotta be a demokratikus játékszabályokat. Jó lenne, hogyha tiszta vizet öntenénk végre pohárba, a gazdasági együttműködéseken, a szabadkereskedelmi megállapodáson keresztül nyomást gyakorolnánk, különben csak saját magunknak hazudunk, és meg könnyítjük ennek a katasztrofális rezsimnek a helyzetét. Tehát teljes határozottsággal el kell mondani, hogy hogy ragaszkodunk az emberi jogok betartásához, különben elveszünk hitelességünket. Gianluca Buonanno következik. E Köszönöm, elnök úr. tehát félre a viccel, ez egy híres, jól ismert olasz műsornos, most az imént beszéltünk a, a menekültek problémájáról, és miközben itt Európa nem tudja a szomszédjában lévő problémákat sem megoldani, és közben Malajzia, Tájföld problémájára is megoldást akarunk találni. Most meg Föld kerül napirendre, kollégák. Kollégáim, hányan tudják egyáltalán megmutatni a térképen, hogy hol van Föld? nem szvázi föld miatt kellene aggódni, hanem az európai emberek, nyugdíjasok, cégek jövője miatt, akik itt Európában nem kapják meg azt, amit várnak. Felesleges itt ennyit beszélni ilyen távoli helyekről, szóval, amikor tényleg a többség azt se tudja, hogy hol vannak ezek. Borzasztó tényleg, hogy ezt a két embert a földön elrabolták, engem speciál egyáltalán nem érdekelnek. Most pedig az Európai Bizottság képviseletében Krisztus Tilinades biztos kapja meg a szót, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselők, üdvözlőjük az Európai Parlament eh, fokozott érdeklődését a két börtemeltett aktivista Tulanni Maseko és Beki Makubu iránt. Mi aktívan részt veszünk. 2014 márciusa óta figyelemmel kísérjük a szvázifodi folyamatokat, és fontosan kifejeztük súlyos agályainkat a sajtószabadság megsértése és a szólásszabadság megsértése miatt. Maseko és Makubu urakat 2014. március 17-én fogták el, miután a Nation heti labban egy cikket írtak ebben bírálták a rezsimet, ezután a bíróság elítélte őket. Konzultálva a partnereinkkel, figyelemmel kísértük mind a két ügyet, a nagykövetünk ott volt a bírósági tárgyaláson, kapcsolatot a családtagokkal és az ügyvédekkel, formális kéremet nyújtott be, a börtönlátogatásra vonatkozóan az Európai Unió március 31-én, tavaly március, március 31-én hivatalos jegyzéket nyújtott be, mert kifejezte agáját a, a fogvatartottak ügyében, és az ILO munkaügyi konferencia is kifejezte ebbeli agáját a szváziföldi munkakörülmények miatt, Mindezek ellenére a két szemét két év börtönbüntetésre ítélte a bíróság, pénzbírság alternatívája nélkül. Mindezt nemzetközi jogi csoportok, szakértők ezt az ítéletet jogtalannak nevezték. Egy szóvivői nyilatkozatot adtunk ki 2014. júliusában melyben felhívtuk a szveziföldi hatóságokat arra, hogy tartsák tiszteletbe és támogassák a szólásszabadságot az ország alkotmányának megfelelően, és a nemzetközi ö, emberjogi vállásaiknak megfelelően. Az Európai Unió belátja, hogy nyugtalanító az országban az emberi jogok állapota, rendkívül lassú a javulás, Ám most már a szakszervezeteket legalább nem tiltják. Mindez persze sajnos nem garantálja azt, hogy szakszervezet, a szakszervezet üléseket nem zavarják majd meg. Hát, hazárjam azzal, hogy a szvázi földi bíróság teljes ágazata nyomás alatt van. Mike Conner, ami Peteti a bíróság elnökét 28 ö, visszaéléssel vádolják, többek között hatalommal való visszaélése jelenleg. A két aktivistát elétülő bíró is jelenleg előzetes adatosban van, a bírósági hatalmával való visszaélés miatt. És az igazságügyminiszter is foglalkozik az ügyel. Köszönöm. Evharisto, dziękuję bardzo panie komisarzu. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. Megkaptuk az állásfoglalási indítványokat a néppárt, a szocialista párt, az ALDE, a konzervatív frakció a baloldali konfederáció és a zöldek, valamint az IFFD nyújtott be állásfoglalási indítványt. Zárom a vitát, rögtön most következik a szavazás. Köszönöm. Képviselőtársak, egy percen belül kezdjük a szavazást. Kérem mindenki foglaljon helyet, hogy elkezdhessük.